Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został rozpowszechniony. Pań... A július 16-i jegyzőkönyvet kiosztottuk önök között, kérdezem, hogy van-e megjegyzésük a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Nem látok jelentkezést, tehát nincs megjegyzés, ezzel ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim! Az Európai néppártól kaptam egy hírt. Az elnök, nem, először egy más információval kezdem. A belga hatóságok tájékoztattak, hogy Jean-Claude Markót jelölték az Európai